Guten Tag, herzlich willkommen. Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önöket a Költségvetés Bizottság ülésén. Kezdjük el a napi rendet. Napirend módosításról nem hallottam, elfogadjuk így, ahogy van. A második pont, a Cont News-ból idézem, milyen nyelveken folyik tolmácsolás, benne van, és a webszímen is még mindig adják az ülést. Hármas napi rendi pont. Remélem mindenki oszta az elektromos szavazókártyát, bár képviselő kap meg szót. Köszönöm szépen, a napirendel kapcsolatban van elnök asszony hozzátenni valóm. Tegnap a meghallgatáson az Elmayer ügyben hallottuk, hogy 16.40-kor meg 17-ig két napirendi pont az állásfoglalással kapcsolatos eszmecsere lenne. Azt kérem, hogy a második napi rendi pont, az állásfoglalásról való eszmecserét lehetne talán rövidíteni, tehát Ötinger urat is meg kell hallgatni ezzel kapcsolatban úgy is, és egy fél, év, fél órát lehetne például, vagy talán tíz percet, fél óra fél tíz percet szánnánk erre, és akkor több ember kaphatna meg a szót a meghallgatás során, Tinger urat meghallgatva, volna erre lehetőség ön szerint, hogy így átszervezzük a napi rendet? Im Moment wissen wir nicht, ob... Jelen pillanatban nem tudjuk még, hogy a biztos. Nek van-e több mint 90 perce? Abból indulunk ki, hogy addig tart minden, amíg tart. Jó gyakorlat az nálunk. Hogy feltesszük a kérdéseket, és meghallgatjuk a válaszokat. Reméljük holnap honlapig létrejön egy állásfoglalás tervezet, mindenkinek felhívom a figyelmét erre a koordinátorokra is, hogy ugye is teljesen kész ez, csúszkálunk egy kicsit ide-oda, mert vannak értékelések, tanulságok, ezeket igyekszünk betenni a szövegbe. Jó lenne, ha időt nyernénk. A tervezet legkisebb holnap reggelre megvan. Arra is utalnék aztán még, hogy persze aztán lesznek módosítók is ehhez a sztorihoz, független attól, hogy támogatják-e vagy sem. Martina? Madam Chair, well, I think that it sounds very reasonable what Bart... Nem, nagyon részszerű volt az, amit Bart teljes javasolt, hiszen van időnk, és jó lenne, hogyha jó meghallgatás lenne, jó kérdések lennének, lenne rá idő. Tehát ha látja, hogy a vendégnek több az ideje, mint van, megvan erre az ideje, jobb lenne, ha több kérdést tehetnék fel a meghallgatáson, és talán az állásfoglalás tervezete kevesebb időt lehetne koncentrálni. Ha meg lehetne csinálni, én hálás lennék. Megvárjuk a költségvetési biztost, hogy tud egy kis időt, plusz időt szánni -e. Az állásfoglalás tervezetről úgy is kell beszélni, vagy vele, vagy nélküle, 16.30-kor, és hogyha a tervezetre kevesebb idő kell, az is egy vélemény. Ám a dolog jelentősége miatt azt gondolom elég időt és teret kell szállni neki. Holnap Magyarországgal fogunk foglalkozni, meg más témákkal, úgyhogy elég sűrű a program. Fenéken kollega. Uh, that's all right now. You've dealt with us just to agree with what the rendben van, csak egyet akarok érteni az előző szó, hozzászólásban. Kérdezzük a biztos urat, biztos nagyon sok kérdés, ez nekem is lesz kérdésem. A terv a következő akkor. Bevezetőt tartok, én is ezek föl kérdést, aztán a koordinátorok körre következik, és ezt követően válaszkör, és aztán lesz egy kör a képviselők számára. Tehát a koordinátorok holnap mindannyian kapnak lehetőséget a kérdés feltétele, vagy hogy megjegyzést tegyenek, és aztán képviselőtársaknak is megadjuk a szót. Én azt kérem, hogy mindenki két-három percet szorítkozzék, mert fontos szerintem, hogy valami eredmény is legyen majd ebből. Válaszok is. Bárt. Egyetértek, hogy szigorúan tartja az időt asszony. ám ha egy koordinátor szót kap, akkor pingpong rendszerben lesz Ötinger úrral, vagy minden kérdés begyűjtenek, és a végén válaszol Ötinger. Szerintem a pingpong a kérdés és Ötinger úr közötti párbeszéd, interakció elevennebbé tenni a dolgot, és érdekesebbé is. Mert ha Ötinger úr aztán eh, egy hatalmas halom kérdésre válaszol, és F csomót elfelejt meg, az egész nem olyan élénk. És kikerülhet könnyebben kérdéseket. De pingpong az sokkal érdekesebb volna. És a kamerák sem nagyon jók, mert hogy eléggé ködös a kép, most is látom. Ja, das, ja, genau, das ist der Plan. Ez <laughs> a terv. Ja, genau, das ist der Plan, das bleibt da bis morgen so. so. Ja, also, wir können... Az a terv, hogy holnapig így marad. Lehet pingpongot szervezni, a pingpongrendszer. Ugye két, kert, két perc a kérdés, három perc a biztosnak a válasz. Nagyjából ilyen nagyságrendben megszervezzük majd. Így képzeltük mi is. Jó. Hogy az is világos, hogy 5 perces blokkok vannak, ha valaki 4 percet akar beszélni, akkor kevesebb idő lesz a biztosnak a válaszra. Akkor így minden világossá tettünk. A bizottság mentesítése. Szeller úr, a, kép, a jelentéstevő kíván hozzászólni a szavazás előtt. Nagyon sok mindenről beszéltünk már, elnök asszony, sok meghallgatásunk volt. Itt az ideje, hogy szavazzunk és végleges formában öntsük a jelentést. Igen, én ezt tessék. Köszönöm szépen. La enmienda 421. A 41-es módosítóhoz szeretnék valamit mondani. Tobucho, al señor Eller y le doy las gracias por su paciencia también. Köszönöm önöknek a türelmet. A 421-est visszavonjuk. Igen, a 421-est. Genau, Seite 36 in der Voting List. Na nézzük a szavazólistát miről van szó? Perfekt. Ja, gut, dann, dann steht jetzt dem ähm, Beginn der Abstimmung nichts mehr im Wege. Akkor a szavazásnak semmi sem áll útjába. Rendezzünk egy próbaszavazást, hogy nézzük, hogy mindenkinek itt van-e a kártyája, mindenki nyomja meg egy gombot. Valaki otthon hagyta esetleg a kártyáját? Jaj, de jó. Még van itt egy kártya, ha valakinek kell. Meg egy kolléga még nem jelent meg. Mindenki szavazott. Jó, egy is, egyik frakciónál sincs túl sok szavazat. Akkor a mentesítésről szavazunk. Az 1-es, 2-es és 3-as módosítókról együtt szavazunk. Mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. Elektronikus szavazás, népszerint. szerint. Lezárom a szavazást. 16 hét arányban elfogadtuk, és akkor a mentesítést javasoljuk ezzel. Most a végrehajtó ügynökségek mentesítéséről kell szavaznunk, és állásfoglalást elfogadnunk. 11. oldal, 22-es módosító. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrizhetnénk. 22-esről géppel szavazunk. Lezárom az ellenőrzést, elutasítottuk. 24 dafür. Dagegen. 24-es mellette ellen elutasítva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellette ellene elutasítottuk, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as szóbeli módosítóval. Van-e bárkinek kifogása? Van, ezért elutasítottuk. A szöveg egészéről szavazunk. Mellette, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32-es mellette ellene tartózkodás. A 32-est ellenőriző géppel úgy láttam, hogy elutasították, de eh, még főleg így az elején ellenőrizik ezeket a többségeket. Elutasítottuk, igen. 33-as első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Harmadik mellette ellene elfogadtuk, negyedik rész mellette ellene ezt a négyest, negyedik részt ellenőriznünk kellene. Elutasítottuk két szavazata. Ötödik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es szóbeli módosító van hozzá, van-e bárkinek elevetése? Elutasítottuk. Három részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, második mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, harmadik mellette, ellene, tartózkodás ugyancsak elutasítva. Köszönöm. 35 es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 36-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38-as. 37-est ellenőriznék? Jó, legyen. Géppel a 37-est kérem. Elfogadtuk egyértelműen. Meg ketten még nem is szavaztak, de már így is. Na, haladjunk. Elfogadtuk, világos volt. Következő mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as szóbeli módosítóval nincsen most ellenvetés, szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 51-es szóbeli, sem baj, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzés az 52-esről következik. 52-est ellenőrizzük még mindig, most már elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőrizhetnénk? Lezárom, elutasítottuk. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 55-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodás ellenőrzést igényel a dolog. 58-asról géppel is kérek egy szavazást. Elfogadtuk. 59-es szóbelivel mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61-es szóbelivel mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 66-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 68-as mellette ellene tartózkodás 68-asról <clears throat> ellenőrző szavazást kérek. Elfogadtuk, köszönöm. A 67-esről nem szavazunk, 69-es mellette ellene tartózkodás 69-est is ellenőrizni kell, szerintem elutasítottuk, de nem vagyok benne biztos, 69-esről ellenőrző szavazást elfogadtuk. Elfogadtuk, elnézést. 70-es mellette, ellene, tartózkodás. Még egyszer kérem, 70-es mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva, 71-es mellette, ellene, tartózkodás 71-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, így a 74-esről és 75-esről nem kell szavaznunk, a 73-asról igen, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellette ellene tartózkodás. A 78-asról géppel is szavazanak, legyenek szívesek, azt nem csak egy-két szavazatom múlott. 14-9 arányban elfogadtuk. 79-es mellette ellene tartózkodás mellette, még mindig mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 81-es szóbelivel nincs gond, szavazunk mellette. Akkor a szövegről most mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 80-as meg 81 essel ha jól tudom, ezt a szóbeliban hozzá, nincs ellenvetés, mellette ellen elfogadtuk. Elutasítottuk. 82-es szóbelivel, mellette ellenet tartózkodás. 82-esről ellenőrzést kérek. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 83-as mellette ellene tartózkodás. 84-esről is szavazunk egyben, és akkor elektronikusan kérem. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 85-ös mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 86-os mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 87-es, 86-ast ellenőrizni szeretnék. Legyen. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, jó volt, hogy ellenőriztük. 87-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 90-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 92-es mellette ellene tartózkodás 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 97-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 95-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzést kérnék 95-ösről. Lezárom a szavazást, elfogadtuk néhány szavazattal. 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 98-as ról nem kell szavazni. 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 100-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 104-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 107-es mellette ellene tartózkodás, 113-as mellette elfogadtuk, 113-ast ellenőrizni szeretnék, jó. Lezárom a szavazást. 112-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 109-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Elfogadtuk. 110-es mellette ellene tartózkodás 111-es mellette Elfogadtuk 114-es szóbelivel, nincs ellenzés mellette ellentartózkodás elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 117-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 118-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 118-ast. Lezárom az ellenőrzést, elutasítottuk egyértelműen, nem tudom miért láttam, vagy bárki miért látta ezt másképp. 116-os mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 119-es mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 120-as ezzel megegyezik, 122-eset hát visszavonták, 123-as, 21-es mellett a tartózkodás elfogadtuk, 125-ös szóbelivel mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 124-es mellette a 26-os kihagytuk, nem, most jön, 126-os mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 127-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizni kéne. nem egyszer emelik a kezüket, ezért nehéz összeszámolni, elfogadtuk. 128-as mellette ellentartózkodás <clears throat> elfogadtuk, 129-es mellette ellenetartózkodás, 130-es mellette ellenetartózkodás elfogadtuk, 131-es mellette ellenetartózkodás elfogadtuk, 133-as mellette ellenetartózkodás elfogadtuk, 132-es mellette ellentartózkodás elfogadtuk, 134-es mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 135-ösről nem szabadunk, 136-osról igen, elfogadtuk, 137-es mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 138-as mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 139-es mellette ellen tartózkodás ellenőrizzük a 139-est. Lezárom a szavazást. 140-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 141-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 142-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 143-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 144-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 145-ös mellette ellentartózkodás elutasítva 146-os és 47-es, mellette ellentartózkodás elfogadtuk, 148-as két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 149-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 150-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzéssel jár. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 151-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 152-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 153-as mellette ellen tartózkodás elutasítva 154-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 165-ös mellette elfogadtuk. 156-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 157-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 159-es mellette tartózkodás elfogadtuk, 158-as mellette tartózkodás elfogadtuk. 160-as három részben első rész mellette tartózkodás elfogadtuk, második mellette tartózkodás elfogadtuk, harmadik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 161-es mellette a tartózkodás ellenőrzést. 161-est ellenőrizzük. Lezárom, elfogadtuk. 162-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 163-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 164 és mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 164-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elfog. 165 mellette ellene tartózkodó. Elvetettük. 166 nincs rossz szavazás, 167 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 168 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 170 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 169 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 171 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 172 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 173 mellette, ellene tartózkodó. elvetettük. 174 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 175 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 176 mellette, ellene tartózkodók, elvetve. 177 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 178, visszavonták, 179, szublimódosítóval, mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 180 mellette, ellene. Nézzük meg géppel a 180-at. Check is beendet. Das ist angenommen. Elfogadtuk. Elfogadtuk. Köszönjük. 181 mellette, ellene Tartózkodó. Ezt is nézzük meg kérem géppel. 181 ellenőrző. elvetettük. 182 mellette ellene tartózkodók, elvetve 183 mellett, visszavonták 184 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 185 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 186 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 187 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 188, okafogyott, tehát 190 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 189 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 191 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 192 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 193 mellette ellene tartózkodók. Géppel nézzük meg a 193 ost Lezárom. Elvetettük. 194 mellette. Ellene. Tartózkodók elvetettük. 195 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük 196 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. 197 visszavonták. 198 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk 199 mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk 200 mellette. Ellene tartózkodók, elvetettük 201 mellett, nincs szavazás, 202 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 203 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 204 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. Van egy szóbeli módosító most, nincs ellenvetés a szöveghez. Mellette ellene tartózkodok. Ezt géppel megnézhetnénk? Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Elfogadtuk. Jó. Mindig csúszunk. Van egy kis zavar. De itt most elfogadtuk, ez világos. 205 mellette. Ellene. Tartózkodó. Elvetettük. 207 mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 206 mellette. Ellene tartózkodók elvetettük 208 mellette. Ellene tartózkodók elvetettük 209 mellette. Ellene tartózkodók elvetettük 210 mellette. Ellene tartózkodók elvetve 211 mellette. Ellene tartózkodók elvetve 212 mellette. Ellene tartózkodók elvetve 213 mellette. Ellene tartózkodók elvetve 214 mellette, ellene tartózkodók elvetve 215 mellette, ellene tartózkodók elvetve 216 mellette, ellene tartózkodók elvetve 217 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 218 visszavonták, 219 szobadimodostóval mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 220 szobadimodostóval mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 221 mellette,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 Ja, oké. Okay. Ja. Elvetettük. 227 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 228 mellette, ellene tartózkodók elvetve. 229 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 230 mellette, ellene tartózkodók. Ezt nézzük meg a géppel, a 230-ast. Világos, hogy elvetettük, sajnálom. 231 mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük 232 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 233 mellette, ellene. 233-as, nézzük már meg éppen. Igen, világosan elvetettük. 234 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 235 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 236 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 237 mellette, ellene tartózkodó. Ezt szerintem elvetettük, de nézzük meg. 237 ellenőrző szavazás. Igen, világosan elvetettük. 238 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. 239 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. 240 mellette. Ellene tartózkodók. Elvetettük. 42, 42, 43 mellettük, ellenük tartózkodók. Nézzük meg géppel ezt most. Ellenőrizzük ezt a hármat. 242-43-ig elfogadtuk. 244-45 mellette, ellene. Ezt is nézzük meg kérem géppel, 44-45. Elfogadtuk. Okafogyott tehát 247 okafogyott, 248, 49 mellettük, ellenük tartozkodók, elvetettük. Elhihetik. De legyen akkor 248-49 ellenőrzés tárgya. Igen, elvetettük. 250 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 251, 252 mellettük ellenük tartózkodók elvetettük. 253 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 254 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 255 mellett 56 mellettük ellenük tartózkodók. Nézzük meg géppel a 256-ost. Elfogadtuk. 257 mellette. Oka Okafogyottá vált. Van egy szóbeli módosító viszont, nincs ellenvetés. Mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 58, 59, 60 mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel, ellenőrzzük. 58, 59, 60. Lezárom. Elfogadtuk. 261-től 66-ig mellette ellene tartózkodók. Elvetettük. 267 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 268-tól 71-ig mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Igen, nézzük meg akkor géppel 271-ig, 68-tól. Lezárom, elfogadtuk. Bocsánat, jó, hogy megnéztük. 272-73 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Nézd meg ezt is géppel? Jó. 272-73. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Egy szavazat többsége, jó, hogy megnéztük. Következőt visszavonták, 75-76 mellette, ellene tartózkodók. Ezt is nézzük meg géppel. 275-76. Elfogadtuk. Egy szavazat többséggel, 277-78 mellette, ellene tartózkodók. Géppel ezt is nézzük meg. Lezárom, elfogadtuk. 278 mellette, illetve bocsánat, mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg géppel, 279. lezárom. Elvetettük. 281 két részben, első rész. Mellette ellene tartozik. 281. A 80-as visszautasította. 281 két részben, első rész mellette. No, no, no. 79 was a top. A kettőt elfogadták? 279 was rejected. elvetették, most világos. 280, bocsánat. Mellette, ellene, tartózkodók. Ezt is gépen nézzük meg a 280-ast. 280 tehát. It is rejected. Elvetettük. 281 két részben első rész mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész. Mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Second part of 281. 281. It was adopted. Elfogadtuk. 282 szóbeli módosítóval. In favor. Against. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 283. 282 ellenőriz. Yeah. Yeah. 283 to 285. 283-tól 285-ig mellette ellene tartózkodók elutasítva, 286 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 287 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 288 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 289 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 290 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 291 mellette ellene, tart, ezt ellenőrizzük, jó? 291-est. It is adopted. 292 no vote, 293. 292-ről nem kell szavazni, 293 mellette ellene tart, ezt is ellenőrizzük, jó? 293. Akkor ezt elutasítottuk. 294 mellette ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizzük 294. It is rejected. Ezt is leszavazták. 296 mellette ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizzük, 296. Uh, this is Adopted. Yeah. Elfogadtuk. 295 mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. 298 mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. 297 mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. 299 mellette, ellene, tartózkodók. Elutasítva. 300 nincs szavazás, 301 mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük, 301-est. Ezt elfogadtuk. 302 mellette ellene tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük, 302-es. It is adopted. Elfogadtuk. 303 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 304 visszavonták, 305 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 306 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 307 me- visszavonták, 308 mellette, ellene tartó, ezt ellenőrizzük, jó? Tehát 300, nem, elfogadták, jó? Elfogadták, elnézést elnéztem, e- elfogadták. 309 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 310 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 311 mellette ellene tartózkodók, ezt viszont ellenőrizzük, 311 szerintem ugyan elfogadták. Hmm. Nem, ezt eh, elég nagy többséggel leszavazták, 312 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 313 szóbeli módosítóval tessék, 312? ellenőrizzük a 312-t. Ja. Ja. It was rejected. Ezt leszavaztuk 313 szóbeli módosítóval, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 316-ossal folytatjuk mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 317 mellette. Against abstentions adopted. Ellene elfogadtuk. 318 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 319 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 320 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 321 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 322 mellette ellene tartózkodók ezt ellenőrizzük, 322-est. It is adopted. Fogadtuk. 323 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 324 mellette, ellene tartózkodók ezt ellenőrizzük, 324 It is adopted. Ezt elfogadtuk. 325 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 326 mellette kiesett, bocsánat, 327 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 328 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 329 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 330 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 331 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük, 331-est szerintem elfogadtuk. Nem, elutasítottuk. Most már látom én is. 332 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 333 mellette ellene tartózkodók elfog, elutasítottuk, 334 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, 334. And it is adopted. Fogadtuk. 335 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük 335-öt. It is rejected. Utasítva. 336 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 337 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 338 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 339 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 340 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 341 mellette ellene ezt ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk. 3, 40. Elnézést, 341 javítja magát az elnök. 341 elnézést kérek. Yeah, it is adopted. Ezt elfogadtuk. Tehát ez volt 341, 342 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 343 mellette, nem bocsánat, kiesik, 344 mellette, ellene tartózkodók ezt ellenőrizzük 344-et. Szerintem elfogadtuk. It is rejected. Nem, nem fogadtuk el. 345 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 346 szóbeli módosítóval nincs kifogás ellene, mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük. and it is rejected. Ezt elutasítottuk. 347 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 348 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 349 szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük. 349. nincs két részben, csak hogyha a szóbeli módosítót elfogadnak, akkor kéne. De elfogadtuk 350 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 351 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 352 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 353 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 354 mellette, ellene tartózkodók ezt ellenőrizzük 354-et. And the check is, yeah, it is rejected. Elutasítottuk, 355 mellette ellene tartaszkodók elutasítva, 356 mellette ellene tartaszkodók elfogadtuk, 357 mellette ellene tartaszkodók elfogadtuk, 358 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 359 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 360 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 361 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 362 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 363 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 364 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 366 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 365 mellette, nem bocsánatok, a fogyott 367 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 368 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 369 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük 369-est. And it is adopted. És ezt elfogadtuk. 370 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 372, 371 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 372 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 373 mellette ellene tar, tar, ezt ellenőrizzük 373-ast. Check still one, one vote missing, and it is rejected. Elutasítottuk. 374 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük szintén. Három. mellette ellene tartózkodok. Ellenőrizzük, jó? 3 est Elfogadtuk szerintem. Igen, elfogadtuk. 378 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 379 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 380 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 381 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 382 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 383 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 384 mellette ellene tartózkodók szerintem elfogadtuk, ellenőrizzük 384-est. Igen, elfogadtuk, 385 kiesik, 386 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 387 elfogadtuk, 388 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 389 szóbeli módosítókkal mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 390 mellette ellene. Valóban a 390 és a 391-esre nem kell szavaznunk. 392 mellette az is késik, 393 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 394 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 395 mell és 96 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 397 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 398 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 399 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 400 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 401-ről nem kell szavazni, 402 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 403 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 404 mellette ellene tartózkodók. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük 404. And it is rejected. 405 in favor? 405 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 406 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 407 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 408 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 400 tessék, 408-as, akkor nézzük meg, ellenőrizzük, 408-as. Okay, this I didn't uh, notice. Valóban nem vettem észre. E, elnézést kérek, e, illetve örülök, hogy e, ellenőriztettük ezt ellene. Szavaztunk 4-9 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 410 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 411 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 412 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 413 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 414 mellette ellene tartózkodók elutasítva meg ellenőrizni fogjuk, tehát a 414. Yeah. It is rejected. Elutasítottuk. 4.15-ös mellette ellene változkodás. Elfogadtuk 4.16-os, nem kell, 4.17-ről mellette ellene tartózkodás elutasítva 4.18-as, két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva második mellette ellenőrzést kérnek. 418-as első részét? Jó, megnyitom a szavazást. 418 per 1. Elutasítottuk második rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 419 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 420-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 421-es ezekről nem. 422 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 423-as mellette ellene tartózkodás elutasított. 424-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 425-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 426-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 427-es két részben, első rész mellette ellene tartózkodás ellenőrzést tartunk az első részről. 4.27 per 1-ről szavazunk. Elutasítottuk második rész mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítva ugyancsak. 428-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 429 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 430-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 431-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 432 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 433 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 434-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 435 es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 436-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 437 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 4 38-as szóbeli tartozik, nincs gond, vagy van. Ön elutasítja, akkor nem szavazunk. 439-es mellette előtt tartózkodás elutasítva. 4 439-est ellenőrizni szeretnék. Géppel is szavaztunk, tehát róla elutasítottuk. 440-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 441 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 442 Két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás ugyancsak. 443 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 444-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk elutasítva. 445-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 446 ha szóbeli tartozik, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 447-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg éppen a 447-est. Igen. 448 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 449 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 450-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Afet 1 5-ig blokkban, ha lehet, mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellett, 8-tól 11-ig blokkosan mellette, 8-tól 11-ig szavazhatunk együtt mellette, ellene tartózkodás elutasítva mint Deve egytől négyig blokkosítva, mellette, ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9 már nem kell. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11 mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kéne, 11-est. Elutasítottuk. 12-es mellette ellene elfogadtuk. Ebből 1-től 6-ig szavazhatunk blokkosan? Mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellette, 9-estől eh, 12-ig lehet együtt? Nem. Jó, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás. De, benne van, nem kell szavaztatni róla. Elnézést, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, NV1-estől 5-ig blokkban lehet. 1-től 3-ig akkor mellettük, ellenük tartózkodik. Ja, nem is kell szavazni, bocsánat. Akkor 4-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Envi 5-ösről ellenőrzést kértek. Lezárom az ellenőrző szavazást. A szavazat egyenlőség mellett elutasítottuk. Az MV2 nincs benne a kompromisszumban, de a bizottsági mentesítésben ennek nincs helye. a decentralizált ügynökségeknek nincs közük a bizottsághoz, ezt azért hagytuk ki. Erről azért kell szavazni, mert nem befogadható módosító, azért nem kell szavazni. Hol jártunk? Envi 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 7-es mellette, ellene elfogadtuk 8-as mellette, ellene elutasítva 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 11-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 12-es mellette, ellene elfogadtuk, 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 14-esről nem, 5-esről sem, 16-osról szavazunk mellette, ellene Ellenőrizzük az MV16-ost, ha kérhetem. Szavazunk. Lezárom. Elutasítottuk. Az MV17-esről nem kell szavazni, jó? Talán 1-es, 2-esről nem kell, 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-esről nem szavazunk, 5-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetesről nem kell, nyolcasról mellette ellene elfogadtuk, kilences mellette elfogadtuk, tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tizenegyesről nem, tizenkettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellette, de nem kell, jó, 15-ösről sem, 16-os mellette ellene elfogadtuk, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a TRAN 20-ast, kérhetem. Elfogadtuk. Regionális Fejlesztési Bizottsági Módosítók jönnek, négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette ellene, tehát ellenőrizni kell az ötöst, nézzük az ötöst, regi öt, elutasítottuk. 6-7-esről nem szabad, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Agri módosítók, 3-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellette ellene tartózkodás. Négyest ellenőrizhetnénk. Agri négy. A tét elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodás. Hatost ellenőrizzük. elfogadtuk. Hetes mellette ellene elfogadtuk. Következő a 12-es mellette ellene tartózkodás nem látom. Kérem, hogy géppel is szavazzanak. Agri 12-ről elfogadtuk egy szavazata. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodás. Hát 17-est ellenőrizzük. Igen, az előző többséggel elfogadtuk. Pech 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Halászati 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás. A halászati bizottság 8-as módosítójáról géppel is nézzük meg. De mit lehet tudni? Elfogadtuk. Az enyém egy minusz volt, itt ahhoz képest szép többséggel fogadtuk el, 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, tízes mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Csak csodálkoztam, azért kértem gép részszavazást. Elfogadtuk. Kulturális Bizottság egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellene elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyest ellenőrizzük, mert úgy tűnt, hogy elfogadtuk. Nem. Hoppá. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette ellene elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodás. A hetest ellenőrizzük. Elfogadtuk. 8-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellett ellen elfogadtuk, 10-es mellette ellen a tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellen a tartózkodás elfogadtuk. 12-től 16-ig nem kell szabad, 17-es mellette ellene tartózkodás. A 17-est ellenőrizni kéne, szerintem elfogadtuk. Elutasítottuk. Libe 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nőjogi 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ellenőrzést igényel. FEM 1 géppel szavazunk. Elfogadtuk egy szavazattal. A néppárt több szavazatot adott volna le? Nem. Elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes, nyolcas mellette hetes, hetes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a hetest. Hetest ellenőrizzük. Egyértelműen elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az egész állásfoglalást géppel szavazzuk meg, megnyitom a szavazást. Lezárom, az 18-4 arányban megnyerte. Gratulálunk az előadónak. Köszönöm szépen. Nagyszerű eredmény. Szabadásra bocsátjuk most a számbevőszékre vonatkozó mentesítési jelentést. Van-e hozzászóló? Nincs jelentés, ez egyes módosító elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Három mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Négy mellette ellene tartózkodók, elvetettük. Öt mellette ellene tartózkodók, elvetettük. Hat mellette ellene tartózkodók, elvetettük. Hét mellette ellene tartózkodók. Megnézzük a hetest géppel. Ellenőrizzük, kérem. hetest Vége a szavazásnak, és elfogadtuk. nyolc mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. kilenc mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. tíz mellette, ellene tartózkodók. Nézzük meg a tízest is géppel. Lezárom. Elvetettük. 11 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodók. 13-as végéppel nézzük meg, kérem. Ellenőrző szavazás. Lezárom, elvetettük. 14 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 15 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 16 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodók géppel nézzük meg a 17-es. Check is over. And it is... Elfogadtuk. 18 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 20 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 19 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Igen. 19-est ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk 21 mellette. Ellene tartózkodók. Nézzük meg éppen a 21-est. 21-es módosítót lezárom, elvetettük. 22 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 23 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 24 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 25 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 26 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 27 mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 28 mellette, ellenem tartózkodók elfogadtuk. Most az egész állásfoglalásról név szerint szavazunk. Megnyitom. Lezárom. Köszönöm. 18-3 ellenében gratulálok a jelentéstevőnek. Most pedig szavazásra bocsátjuk az EBB vonatkozó jelentés, már Bali jelentéstevő. Hozzá szeretne szólni? Igen, köszönöm. Szerettem volna megköszönni az árnyékelődóknak az együttműködést, a munkát. Lássuk meg, mire jutunk a szavazás után. Lehet, hogy maradnak még más meggondolások is majd. Lássuk meg, mi lesz belőle. Jó. Tehát mindenki készen áll, egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, három mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, négy mellette, ellene tartózkodók elvetettük, öt mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, hat mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, hatos Hatos géppel ellenőrizzük. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 14 mellette. Ellene tartózkodók. Nem. Hármas kompromisszum először mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 14 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk 15 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 16 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 17 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 18 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 19 mellette, ellene tartózkodók. A 19-est nézzük meg géppel, úgy látom elfogadtuk, de nem biztos. Lezárom. Igen, el. 20 mellette. Ellene. Tartózkodunk. Elfogadtuk. 21 mellette. Ellene. Nézzük meg a 21-es géppel. Elvezettük. 22 mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 23 mellette. Ellene tartózkodott, elfogadtuk 24 mellette, ellene. 24-es géppel nézzük meg. Elvedettük 25 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 26 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 27 mellette, ellene tartózkodók. 27-es nézzük meg géppel szavazásra bocsájtom. Elvetettük 28 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk 29 mellette. 29 mellette. Ellene tartózkodó. Szerintem elfogadtuk, de géppel nézzük meg a 29-est. ugye illetve a munkabírása a kollégáknak nagyon gyenge. 30 mellette. 30 mellette. Ellene. Tartózkodók. 30-est ellenőrző géppel. Igen. Elfogadtuk. 37 visszavonták, 32 mellette. Ellene. Tartózkodó. Ezt is meg kell nézni géppel. 32. Elfogadtuk. 33. Mellette? Ellene. Tartózkodunk. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 5. Mellette. Ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 39. Mellette. Ellene tartózkodok. Elvetettük. 40. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, elvetettük, 41 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 44 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 45 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 46 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 47 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 48 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 49 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 50 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 51 mellette. Ellene tartózkodók elvettük, 52 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 53 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 54 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 55 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 56 mellette. Szubli kiegészítővel van ellenvetés jelentéstevőtől. Most a szövegről szavazunk mellette, ellene tartózkodó. Elvetettük. 57 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk 58 mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük 59 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk 60 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk 61 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk 62 mellette, eltartózkodók elfogadtuk. 63 mellette eltartózkodók elfogadtuk. Ezzel 65 és 66 mellett, 64 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Első, első rész. Második rész mellette ellene tartózkodók. A 64-es második részét géppel nézzük meg. Az első, az elsőt abszolút elfogadtuk. Abszolút többség volt. A második rész meg világosan elvetésre került. 65 elfogadásra került, 7-es kompromisszum mellette, ellene. Elfogadtuk. 68 mellette, ellene. Tartózkodunk. Elvetettük. 69 69 mellette ellene. Meg lehet nézni 69-est? Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 68 okafogyott lett, 71-72 szint úgy. 70 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Inta. Egyes mellette, ellene tartózkodók. Az Enta egyes meg tudjuk nézni géppel? Ellenőrizzük. Elfogadtuk. Inta kettő. Pő hatig lehet logba? Kettő mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Három mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtunk. Inta négy mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Inta öt mellette, ellene tartozkodók elfogadtuk, Inta 6 mellette ellene tartozkodók elfogadtuk, Inta 7 mellette Inta 8 mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, Inta 9 mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, Inta 10 mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, Inta 11 mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, Inta 12 mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, Inta 13 Inta 14 mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, most pedig név szerint szavazzunk az állásfoglalás egészéről megnyitom. Elfogadtuk. 20 nulla lennében hármat az, hogy csak gratulálok a jelentéstevőnek, köszönöm a munkát. Most pedig szavazunk majd. Igen, vidám. PIF jelentés. Panyó úrra a hogy akar-e hozzászólni? Nem akar. Jó. 11-es módosító. 11 mellette, ellene. Tartózkodó, elvezettük. 12 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk 13 mellette, ellene tartózkodók, elvezettük 14 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodók. A 15-ös meg lehet nézni géppel. Elvetettük. 16 mellette. Ellen elfogadtuk, 17 mellette ellen tartózkodók. Elvetettük. 18 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ezen a tartózkodók elfogadtuk. 26-tal folytatjuk. 26-os módosító. Mellette. Ellene tartózkodók elvedettük. 27 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk vigyük tovább. 31 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 34 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 35 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 36 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 37 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 38 mellette ellene tartozkodók elfogadtuk, 39 mellette ellene tartozkodók elfogadtuk, 40 mellette ellene tartozkodók elfogadtuk, 41 mellette ellene tartozkodók elfogadtuk, 42 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 43 mellette ellene tartozkodók elfogadtuk, 44 mellette ellene tartozkodók elfogadtuk, 45 mellette ellene tartozkodók elfogadtuk, 46 mellette ellene elfogadtuk, Szóbeli módosító 1 mellette ellen hogy elfogadott 47. Okafogyottá vált 48 mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 49 mellette. Ellene tartózkodók elvedettük, 50 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 51 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk, 52 mellette. Ellene tartózkodók 52-es nézzük meg géppel. Elfogadtuk. 53 mellette elne tartózkodok, elfogadtuk, 54 mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk, 55 mellette ellene tartózkodók. Ezt nézzük meg géppel, 55, meg tudom, elvetettük. 56 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 50. We check 57. 50, 56-ost ellenőrizzük, jó? Check 56. 56. And it is rejected. Ezt elég nyilvánvalóan leszavaztuk, elnézést kérek, nem volt ennyire látható. 57 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 62 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 63 mellette ellene tartózkodók, ezt is leszavaztuk, 64 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 65 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 66 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 67 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük 67-est. Tessék. It is adopted. Ezt elfogadtuk. 68 mellette. Against. Ellene tartózkodók elutasítva. 69 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 70-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 71 mellette ellene tartózkodók 71-esről kell tartani egy ellenőrző szavazást, 71-es. 71. 71. Yeah. And it is adopted. Elfogadtuk. 72 első rész, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 72 in favor. 72 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 73 első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 73 második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 73 második rész ellenőrizzük. Ezt elfogadtuk. 74 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 75 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 76 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 77 mellette ellene tartózkodók ezt ellenőrizzük. Nehéz látni. It is adopted. Elfogadtuk. Egyes mellette ellene tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük. And it is adopted. Fogadtuk kettes mellette Against. Abstentions. Ne tartózkodók elfogadtuk. Hármas mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Négyes mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük. Négyes. And it is adopted. Elfogadtuk. 45 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Hatos mellette ellene tartózkodók. Szerintem leszavaztuk, de ellenőrizzük. Jó, hatost. And it is Valójában elfogadtuk. Hetes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, nyolc mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, kilenc mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, tíz mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Libe 1 már benne van, Libe 2 mellette, ellene bocsánat, Libe 1 második része. Az első rész már korábban bekerült a szövegbe. Tehát második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Libe 2 a Libe 2, ami szintén szintén már benne van a szövegben, Libe 2 is covered. A Libe 2 már benne van a szövegben. Libe 3 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Libe 4 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Libe 5 mellett, Libe 5, Libe az én szavazólistám alapján a Libe 5 már benne van a szövegben, de szavazzunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Libe 6 az benne van már a szövegben, Libe 7 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Libe 8 első rész az benne van már a szövegben, Libe 8 második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Libe 9 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Na, most akkor az egész állásfoglalásról szavazunk, mégpedig géppel név szerint megnyitom a szavazást. 21. És akkor 21 egy arányban ezt elfogadtuk. Gratulálunk a raportőrnek, gratulálunk Párnyő úr, és most akkor a szavazások végére értünk. És most a lettországi, illetve litvániai misszióról lesz, eh, annak előkészítéséről lesz szó. Please. Sorry. Please leave the room as quiet as possible. Kérem, hogy aki távozik, a lehető leghalkabban tegye. So. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt A hetes napi rendi pontot fogjuk most megtárgyalni. Ja, bitte. Oh, bon, bon rétablissement. Rétablissement, ja. ja. Sieht man mal wieder, dass Sport wirklich gefällt. Na nézzük, hogy hol vannak a veszélyek. Tehát hetes, a Lettország és Litvániai utazás előkészítése április 3-tól 5-ig, egy napra meghosszabbíthattuk az út hosszát, de to- továbbra is csak hárman mehetünk, ez nagyon szomorú. Derek és én fogunk itt mindent intézni, úgy néz ki. és a lettországi bankokkal kapcsolatos problémák kapcsán nagyon jó lenne, hogyha komolyabb delegációt küldhetnénk. Litvániában már voltunk, ez egy follow-up utazás, utazás. Lettországban először járunk. Az előző utunkhoz képest ti fejleményeket próbáljuk felmérni, és főleg azt ezen belül, hogy mi, hány új pénzügyi támogatásra adtak engedélyt az MFF keretén belül. Ez most egy együttesülésünk, illetve utunk, több bizottság közösen megy. A regionális igazgatóságnak a bizottságon belül adom meg a szót. Bádi, yes, I am from the Regio and the... A DG Regio képviselője vagyok, igen, valóban, és több projektet akarunk most megnézni, olyanokat, amelyeket a beruházási alapból társfinanszíroztunk mindkét országban. Mindkét ország jó példája a végrehajtási hatékonyságnak alapvetően. A projektek, amelyeket kiválogattunk a vizsgálatra, reprezentálják azt a széles spektrumát a projekteknek, amelyeket támogatunk. Ezek közül némelyik már 2013-ban kezdődött a rigai kórház felújítással, és aztán folytatódott 2014-től napjainkig, sok más kórház felújítása, A lett vasutak is érintett, komoly villamosítási projekt zajlik, a legnagyobb az ország történelmében, illetve ebben az időszakban. 375 milliós támogatást kap és a lett fejlesztési Altum projektet is vizsgáljuk. Itt egy állami bankot vizsgálunk, amely a kis és középvállalkozásokat támogatja, és energiahatékonysági programokat. Mindkét kedvezményezett mondom alapvetően a DG Regio szempontjából hatékonynak mondható, Átlagban a pénzek elköltési hatékonysága jó, tehát súlyos bajokat nem látunk a 2014-20-as időszakban, és meggyőződésem, hogy jó tapasztalattal fogunk visszatérni. Egyelőre ennyit. Nem engedem még el. Kérem beszélni konkrétan a projektekről is. Néhány kiemelt projektről még. Jó. Hát akkor egyenként átvehetjük a projekteket, amelyeket meg kívánok látogatni. Az első a Rigai Központi Kórház felújítása, ez az ország egyik, vagy talán legnagyobb kórháza, és az egészségügyi reform keretén belül jelöltetett ki arra, hogy egy szakellátást biztosító szakintézmény legyen, 2013-14-ben Lettország európai strukturális alapokból kezdte ezt a projektet. Mintegy 46 millió eurós volt az első fázisa a projektnek, a kórház és a berendezései felújítására költötték, aztán jött a második fázis, további 50 millió értékben, de egyes projekt pályázatok még nem érkeztek be, a pontos végösszeget tehát nem tudjuk még mondani. Tehát zajlik a kórház rekonstrukció. A másik ilyen nagy projekt a lett vasútok felújítása. 141 millió euró, amelyből több mint 300 millió a kohéziós alapból származik, a többi pedig társfinanszírozás és hitelből épül, a beruházási bank hiteléből. Ez a projekt 300 kilométernyi vasút villamosítását tűzte ki célul, és az orosz, fehér orosz határokhoz való teljes kiépítését a villamosított vasúti szakaszoknak, és a rigai kikötőbe. Ez a beruházás jelentősen növelheti a keleti piacokkal folytatott kereskedelem volumenét, Lettország legnagyobb kereskedelmi partnere továbbra is az Orosz Föderáció, és így megkönnyíti a fejlesztés a lett kikötők, és így a skandináv piac és az orosz termékek közti kapcsolatot, sőt a kínai vasút projektnek a végállomásává is válhat így Lettország, hiszen ha a Kínából irányuló exportok 12-10 napos szállítási időszakra csökkennek, ez jelentős pörgést visz majd a rendszerbe. És várhatóan a kibocsátások is csökkennek, hiszen villamosításról van szó, tehát villanymozdonyok fognak közlekedni, ezeken a szakaszokon a költséghatékonyság elemzés azt mondja, hogy ha ez így megvalósul, ahogy tervezték, a Jaspers és a technikai segítségnyújtás keretein belül, akkor az egy pozitív projekt lesz, és még talán javítható is a bizottság részéről meg fogják látogatni a Kulturális Minisztérium Tudományos Fejlesztési Központjának a fejlesztési projektjét is, amely részben az ifjúsági garancia alapból készül, mert hogy az intézmény szerepe a a fiatalok munkához jutásának támogatása tudományos kutatási projektekkel. ...32 milliót kapott a szociális alaptól, 19-et a szociális alaptól és 13 milliót a Youth Employment Initiative-től. Ez már is sikeresnek látszik, és egy hatékony pénzköltő szervezetet fognak majd meglátogatni, mint pozitív példát. Ez lesz az első nap programja, a keddi, a húsvéti szület utáni első munkanap. Utána pedig a számvevőszékre mennek, megyünk, és a lett parlament strukturális alapokkal foglalkozó szakbizottságával találkoznak. Ez a parlamenti szakbizottság nagyon jól működik, hatékonyan felügyeli az európai pénzek elköltését, jelentéseket ír a pénzügyminisztériumnak és az EU felé, és ezt a jelentéstételi rendszert, a döntéshozási struktúrát is megismerhetik majd. Az ezután következő napon, és ez nagyon sűrű programot jelent, Rigában reggel meglátogattak majd egy fejlesztési bankot, az Altum fejlesztési bankot, amely számos pénzügyi támogatási eszközt menedzsel, és amely a kis és középvállalkozásokat is támogatja, illetve a nagy ívű épületfelújítási energiahatékonysági programokat. és kis hiteleket is nyújt, kis és középvállalkozásoknak energiahatékonysági témákban, és olyan pénzügyi instrumentumokat is tartalmaz, amelyek a kockázati tőke és a kutatás összekapcsolását célozzák. Mintegy 100 millió euró európai pénz segítségével. Ez Lettországban soknak számít. A lett hatóságoknak az európai pénzek az összes állami fejlesztési pénz 15%-át teszik ki, és a GDP növekedésnek jelentős mozgató rugója az európai támogatás. Az Altum más energiahatékonysági programokat is támogat, a kiemelt középületek energiahatékonysági átalakítását. 130 millió euróval gazdálkodik, ebből 36 millió pénzügyi eszköz, és a többi pedig állami támogatás. A beruházási mixet ezeket az arányokat. Lettország annak ellenére sikeresen kialakítati, hogy itt voltak piaci problémák. Az Altum kiváló példája annak, hogy hogyan lehet ablakos ügyintézéssel ezeket a komplex eszközöket kezelni, a tavalyi ország jelentés az európai szemeszter kapcsán is rámutat erre. Ezután az autómban tett látogatás után a delegáció Olajne városba utazik, mintegy 100 kilométernyire Rigától, busszal, és tervek szerint meglátogat egy high-tech eh, farmot, amely egy versenyképességi programot működtet, eh, gyógyszer részleti eh, fejlesztéseket támogat. Ez a fejlesztés nagyon fontos a lett piacon, komoly összeget képvisel, mint egy 6 millió eurót, és magán befektetők is milliós összeggel egészítik ki ezt. Ezután a delegáció tovább hajt Bánszka városába, amely Litván határon fekszik, és egy élelmiszeripari vállalkozást látogat meg, amelyik egy a lett kutató központtal szoros kapcsolatban álló szervezet, program, mint egy 5,5 millió eurós támogatást kap az ERDF-ből 3,2 milliót, és arra törekszik, hogy a kis cégek szakosodását, specializációját segítse. Ez is egy nagyon eltökélt jó kitalált program. Utána a delegáció Litvániába utazik át, meglátogat egy regionális hulladékkezelő központot, a 2007-13-as időszakban épült ez föl, mintegy 11 millió euró beruházási költséggel, ez azóta működik, és úgy működik, ahogy működnie kell. Őszintén szóval nem sokat tudok erről a projektről. Program, uh, it is also foreseen that the bus uh, in arrival... Ugyanakkor Vilniusba érve végig megyünk egy főútvonalon, mely megkerülő úton melyet az Európai Kohéziós Alap finanszírozott. Összesen 84,1 millió euró költsége, és látjuk majd, hogyan valósul meg ez a beruházás. Mivel a program tartalmazza az Iknelinai atomerőmű meglátogatását is, a regi ebben nem vesz részt. Köszönöm. Most pedig Metoxa Popula asszonynak adom meg a szót, hogy egy kicsit világosítsunk fel Ignalidában, hogy állnak a dolgok. Kedves elnök, azt köszönöm. Tehát, a látogatás programján szerepel az Ignalinai atomerőmű legutóbbi 2011-es látogatásuk óta több változás adódott a programban. Az atomerő biztonságfokozás az Európai Bizottság elsődleges célja. Az Ignalina projekt célja, hogy a radiológiai sugárzás veszélyt jelentősen csökkentsük. A két Csernobyl típusú reaktor visszafordítottan a lezárásra kerül, pályára kerül. Ugye a mostani pénzügyi keret idején új pénzügyi szabályzáson érek. Önben mi szerint pontosan meg kell határozni a felek számára a folyamat céljait, és a, olyan menedzsment és igazgatási, rendszer, igazgatási és rendszereket kell ö, működtetni, amelyek a, meghatározzák a program monitoringjának alapvonalát. A legut Többi látogatásuk során a B1-es projektet nézték meg, amely a nukleáris lerakóhely létesítményt is magában foglalta, ezt is megnézik megint majd, és látják, hogy mindig használják. Jelentős mérföldkő lesz, és ezt örömmel jelezzük be, jelentjük be, ez évben, február 25-én érték el, mikor az utolsó eh, üzemanyag, elhasznált üzemanyag elemet kivitték a reaktorból, és most már teljesen üres fűtőelemmentes reaktor. Bár nem része a mostani látogatásnak, de legutóbb a B2-es, 3-as, 4-es blokkot is meglátogatták, amely a radioaktív anyag utókezelési területe volt, ez is elkezdte a működését, és most meglátogatják majd a turbina szétszedési létesítményt, melyet a, a működető saját személyzete végez, a megfelelő határidőnek megfelelően alakul, talán majdnem teljesen lezárult a projekt. Tehát ennyit akartam én elmondani magam részéről. Köszönöm. Tehát akkor elég döbbenten láttuk akkor az eseményeket. Az Emplő részéről Demesmaker úr kapja meg a szót, aztán meg Vognur jön majd. Köszönöm szépen. Néhány szót szeretnék mondani az ESA által finanszírozott programokról, projektekről, amelyeket Lettországban meglátogatnak, nagyon érdekesek saját jogukon is egyrészt, erről beszélek majd, másrészt azért, mert olyan projekt ez, amely nagyon fontos szakpolitikai reformok pontjában áll. Hadd szüljek először magáról a projektről. Egy 32 millió eurós ESA finanszírozta projektről van szó, amely 34 hónapig lesz végrehajtva. 2011. júniusában indult, és augusztus végén, 2018. augusztus végén zárul le. Tehát a teljes beindulás idején járnak majd ott, amikor itt hét képzési formát kínálnak 17-től 29 éves korú úgynevezett NIDS fiataloknak, főleg munkanélkülieknek tehát, illetve olyanoknak, akik alacsony képzettségi képre dolgoznak munkahelyeken, illetve akik uh, ifjúsági, vagy akik uh, fogva tartott fiatalok, ahol ugye nekik nagyon nehéz tanul oktatást nyújtani. Ezek a fiatalok egy vagy más évig vesznek részt a oktatási programban, és egy olyan szakmai listák alapján oktatja amit évente frissítenek a munkaadók és munkavállalói szervezetek, hogy releváns legyen a munkaerőpiacon ez a szakmalista. Nagyon fontos, hogy 15 hetes munka alapú gyakorlaton is részt vesznek vállalatoknál a, ezek a fiatalok, hogy helyben tanulják meg a, a munkafeladatokat. Évente egyszer veszünk föl, tehát kétszer évente kétszer veszünk fel fiatalokat, a programba. Az eredményeket illetően, ugye elmondtam, hogy a, az eredmény az a, kell legyen, hogy 6500 fiatal munkanélkülű kapjon képesítést. Majdnem 60%-a ennek a célnak elérése került már. Másodszorban jobb képzettséget akarunk adni, majdnem 1500 fiatalnak, jobbat, mint amilyen most van nekik, mint most ugye képzettség nélküli munkahelyeken dolgoznak, és most 80% ennek a célnak már megvalósult. És 500 fogvatartott fiatalt szeretnénk elérni, ez a cél teljes mértékben kielégült. Az is fontos, hogy ez a részvétel első hat hónapjában a fiatalok találtak munkát. Ez a projekt azért is érdekes, mert a támogatásra szükséget tartó fiatalok részesednek benne, meg azt is látjuk, hogy az alapok hogyan tükrözik szakpolitikai prioritásainkat. És ugye két fő szakpolitikai keretre szeretném felhívni ezzel kapcsolatban a figyelmüket, melyekbe be, be pozícionálni kell a projektokat. Egyik az ifjúság garancia nyilvánvalóan, mely Lajtországban 2014-ben indult, és amely három projektet finanszíroz, egyik, amit most említettem, ez a második esélyvíti nevű program, és van még két másik program. Az egyik az aktív munkaerőpiaci intézkedésekről szól, a másik pedig az önkormányzati ö, érdeklődés felkészítését kínál, ki, kívánja elérni. Első munkatapasztalatokat kínál fiataloknak, és állami támogatást kapott foglalkoztási intézkedéseket is támogat, valamint induló vállalkozások, kisvállalkozásokat is támogat. Tehát nagyon széles körű azoknak a tevékenységek a köre, amelyeket az ifjúsági keret, ifjúsági szakpolitikai keret lefed. A másik fontos szakpolitikai impulzus, amelynek fényében kell vizsgáljuk a projektot, az a most folyó az új reform Lettországban. Ez az aztán specifikus ajánlásokban is szereplő cél volt. Jelenleg reformálja meg a vonatkozó tanterveket, és ez is olyan szakpolitikai prioritás, amely meghatározza ezt a projektet a másik fő célral együtt, és ez tartalmazza majd, hogy ezek azt, annak a célnak a megvalósulását, hogy a pótlagos szakismeretekre szükséget tartó fiatalok megkapják a képzéseket és találnak munkahelyeket. Köszönöm szépen, Vón kollega! Yeah, uh, thank you, Chair. Um, first of all, can I say I, I welcome... Köszönöm, én örülök annak, hogy négy napra lett megnövelve a látogatás hossza, mert három nap alatt két országot végigjárni elég nehéz. Örülünk ennek, és annak is örülök, hogy Litvániát és Lettországot is meglátogatjuk, mert ez két olyan ország, ahova nem látogatunk el gyakran, és nem csak a nagy tagállamokat kell megnézni, hanem a kisebbeket is, azokat, amelyek esetleg centralizáltak, illetve egy operatív programjuk van, erre érdemes jó példákat nézni nem akarok a programhoz sokat hozzászólni, mert a változásokra már úgyis késő van, a, vill, a villanyosítás, a vonat villamosítás kérdésével kapcsolatban mondanám el, hogy nem tudom, hogy lehet-e látni valamit egyáltalán, mert csak most hagyták jóvá, mert ugye nem kezdték el még építeni, akkor nem sok mindent lehet ott látni. E, tehát erre a kérdésre kérnék egy választ, hogy fogunk-e látni egyáltalán valamit, vagy igazándiból még csak a papírmunka e, kezdődött el ezzel a projekttel kapcsolatban. Thank you for the question. Indeed. Köszönjük ezt a kérdést. E, ez a projekt ez egy vadonatúj projekt, tehát nem folytatása egy korábbi projektnek. Valójában az előkészítés már igen jól áll, E, tehát a technikai, el fogják mondani, hogy hol tart a tervezés, de a tervezés már eléggé előre haladott, e, be fogják indítani a közbeszerzést is hamarosan, ami pedig az administratív folyamatokat illeti. A pénz lehívása a kohéziós alaptól az várhatóan még nyár előtt megérkezik a kérés erre vonatkozóan miért választották ki ezt a projektet? Nos, szerintem azért, mert ez a legfontosabb lett projekt a méretet illetően, illetve a beruházás egy tevékenységhez kötődő beruházás nagyságát illetően a kollégák ezt a projektet azonosították, mint politikailag fontos tevékenységet. Ráadásul az országon belül is volt komoly politikai vita, amelyet egy kormány határozat zárt le 2017 végén, amikor is kiválasztották azt a technikai megoldást, amely, amelyet kiválasztanak, tehát hogy hogyan kössék össze az orosz és belorusz vonalakat Rigával. Volt ugyanis olyan terv is, hogy kihagyják Rigát, és egyenesen a kikötővárosba menne a vonal, a vonal amelynek a költség aránya, bár még mindig pozitív, de alacsonyabb lett volna. Ugyanakkor drágább lett volna. Tehát a nemzeti társfinanszírozás az fenntarthatatlan lett volna a a lett költségvetéshez. Fizikailag látnivaló még nem sok minden van, de azt gondolom, hogy tanulni, tanulni lehet belőle, meg tapasztalatokat levonni. Köszönöm szépen. A Volkswagen ügyében szervezett ülés következik. Kérem, hogy azok, akik nem meghívottak, hagyják el a termet. Az intával lesz majd a későbbiekben a közösen szervezett ülésünk, addig azonban kérem, hagyják el a termet, csak a képviselők, illetve asszisztenseik, valamint a titkárság, és az AIP-ból meghívott partnerek maradjanak a teremben. Köszönöm, hogy egyébként eljöttek, várom a találkozót Lettországban. Kérem a többi vendégünket hagyják el a termet, és a sajtót is erre kérem. Köszönöm.